we will start our second panel of Tax 3 Committee. Jó napot kívánok, folytatjuk az ülést. So again, I'd like to welcome the members, our new guest speakers. And the... Megvannak az új előadóink, itt vannak a vendégek, köszöntjük őket is. A TAX 3 bizottság második szakértői gárdáját. Egy sor előadást fogunk meghallgatni fontos kérdésekben és kihívásokban. A tolmácsok szeretnék elmondani, hogy tiltakozásuk 24. napjához érkeztek, a parlament vezetősége még mindig nem tett kísérletet a konfliktus feloldására. Ellenkezőleg a személyzeti bizottsággal folytatott 8 hónapos tanácskozás után a főtitkár tovább keményítette álláspontját. Szervezett fellépésünk ettől függetlenül a jelenülésen biztosított tolmácsolást annyiban érinti, hogy túllépést nem biztosítunk. Köszönjük figyelmüket! Tehát a vendégeink Neven Matesz a számvevőszéktől, Maite Fabregas Fernández asszony a Taxut főigazgatóságtól, az Európai Bizottságtól, aki a héjacsalásokkal foglalkozik azon belül is elsősorban a körhinta jellegűektől, körhinta jellegűekkel. A következő vendégünk azt követően Alma Olofsdottir a svéd adóhatóságtól, és ő az elnöke az Eurofisk hálózatnak is. Egy előadást tart a tagállamok együttműködését lehet-e javítani az áfa csalás elleni fellépésben, és mi a szerepe az Eurofisknak. Őt követi Richard Murphy, aki a Tax Research UK igazgatója, és aki arról fog beszélni, hogy hogyan nem lehetett, miért nem lehetett még megoldást találni az áfacsalások problémájára. Most eh, én Neves Mates úrnak adom meg először a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt eh, képviselők, hölgyeim és uraim. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy beszámoljak a számvevőszék álláspontjáról, eh, hiszen adtunk kijelentést import intézkedésekről, illetve az csalásokról. Írásban már válaszoltam a kérdésekre, ezért itt most csak összefoglaló választ adok a legnagyobb kiskapu, eh, kérdezték, hogy melyek a kiskapuk. Eh, a CP42-t azonosítanám. E, a mi javaslatunk az más adatfelvételt e, írna elő, és a bizottság ezt a javaslatunkat be is vette a javaslatába. Úgy tudjuk, hogy a tanács is ezt jóvá hagyta a vámnyilatkozatok adatai így bekerülnek a rendszerbe, és így keresztellenőrzés válik lehetővé az adóbevallások benyújtása után. 2020. januárjában lépne életbe ez a módosítás. Ezzel a jogi keret létrejön, ugyanakkor a végrehajtás az egy fontos feladata lesz az Európai Uniónak. Fontos, hogy ez az új rendelet minél előbb megszülessen és hatékonyan működjön. És aztán néztük még azokat a területeket, vizsgáltuk azokat a területeket, ahol további intézkedések szükségesek, itt az adó igazgatósági hatóságok együttműködése az, ami javítandó a tagállamok között. Sajnálatos módon a bizottság nem fogadta el azt, hogy több monitoring látogatás történjen kockázat alapon. 2017-ben a bizottság tíz tagállamban járt, előkészítve az áfa begyűjtéssel és ellenőrzéssel kapcsolatos jelentését. A monitoring látogatások után a bizottság számos javaslatot tett a tagállamoknak, hogy a rendszereiket javítsák. Ezek egyébként egybeesnek a mi ajánlásainkkal is. Én írásban eh, részletesebben leírtam, hogy mely pontokon értünk egyet az Európai Bizottsággal. Eh, van még egy olyan terület, eh, ahol jobb együttműködésre van szükség a rendvédelmi szerveknél, illetve az igazságügyi szerveknél. Az áfa csalás az magától értetődően egy nemzetközi ágazat, egy állam adóhatósága nem tudja, nem tud megbirkózni ezzel, még két állam együttműködése sem megfelelően hatékony, mert a gyakorlatban általában a kettőnél több ország érintett, és ezek között utaztatják az árut. Tehát ezért is lehet erősen érvelni amellett, hogy az európai hatóságokat megerősítsük új javaslatok vannak az adminisztratív együttműködésre, ezek tükrözik a mi ajánlásainkat is. Az Eurofisk tisztviselői megoszthatják az Olaffal és az Europollal a birtokukba került információt. Emellett az új irányelv megerősíti a főügyész, az Európai Főügyész hivatalának hatásköreit is Emellett látjuk még a fontosságát annak, hogy a statisztikai gyűjtést megerősítsük. Sajnálatos módon rendszer szintű erőfeszítés európai szinten nem történik. Az bizottság általában felülről lefelé nézve próbál becsléseket végezni, ugyanakkor nagyon komoly módszertani problémák vannak a becsléssel. Ez ugyanis nagyban függ a szürke gazdaság méretének becsült, becsült méretével, és ez a természetétől fogva egy rendkívül bizonytalan becslést eredményez. Nyilván a szürke gazdaságra vonatkozó becslés az áfa hiányt jelentősen meghatározza. Ezért is lenne jobb alulról felépítve, a feltárt esetekből felépítve létrehozni ezeket a becsléseket. Amikor ilyen eljárást alkalmaztak, akkor az jött ki, hogy nagyon komoly különbségek vannak, akár kétszeresen nagyobb az áfa hiányra vonatkozó becslés, hogyha alulról felfele építve eh, gyűjtjük a statisztikákat, és nem pedig felülről lefele. Nagy-Britannia és Belgium ad csak ki ilyen jellegű becsléseket jelenleg. Jó lenne ezeknek az országoknak a tapasztalatait köröztetni és egy közös álláspontot kialakítani EU szinten ezzel kapcsolatban. Végezetül van még probléma az ösztönzőkkel is, az, a vám információk megosztásáról van itt szó. A vám az egy közös erőforrásnak minősül, ugyanakkor 20%-át tarthatják vissza a költség címén a tagállamok a vámbevételnek, azonban a tényleges költségek és a 20%-os mérték között nincs tényleges összefüggés. Ez sajnálatos ellenösztönzőt jelent. Hogyha most azt nézzük, hogy vegyünk egy országot, nem pedig egy vámuniót, mint az Unió, az adóigazgatóságnak az a választási lehetősége van, hogy 100 a veszteség, viszont 50-ből be tudjuk hozni ezt a százat, 50 egységnyi pénzből, akkor az úgymond megéri. Azonban, hogyha csak 20 pénzegységet tarthatnak meg a begyűjtött adatból, a begyűjtött pénzekből, miközben 50-be kerül behajtani, e, az nyilvánvalóan egy olyan ellenösztönző, amely miatt úgy dönt, hogy nem gyűjti be ezt a vámot. E, a másik probléma az, hogy a 20%-os vám visszatartás lehetősége költségként, ez adott esetben vonzó lehet arra, hogy egyes kikötőkbe vonzák a kereskedelmet, amit egyébként is megtehetnek, de itt van még egy plusz lehetőség erre. Egy már említett jelentésünkben említettük azt, hogy az értékelési, illetve a becslési eljárás és a kikötők népszerűsége között van összefüggés. Tehát ösztönzőket teremt a rendszer arra, hogy az importokra vonatkozó becslések ne legyenek módszertanilag makulátlanok. Hogyha 22, hogyha 20 százalék a begyűjtési költség átalány, akkor az azért elég soknak tűnik, e, ez, e, ez kimagasló. Tehát a, a 20% ebben az értelemben nem függ össze a valós költségekkel. A bizottság ebből kifolyólag szeretné csökkenteni a visszatartott költségátalány arányát, ez azonban lépjünk vissza egyet. Ez nem fogja megoldani a problémát. Lehet, hogy a súlyosságát csökkenti, de megoldani a problémát nem fogja. És itt most személyes véleményt mondok, mert alapvetően nem alakítottunk ki álláspontot erről, de hogyha a helyzetet meg akarjuk oltani, akkor a tényleges költségeket eh, kell eh, elismerni eh, visszatartható költségként, a vámból, beszedett vámból visszakartató költségként. A bizottság most 10%-ra akarja ezt csökkenteni az átalányt, ugyanakkor a vámberuházásokba EU-s vámberuházásokhoz EU-s hozzájárulásokat ígér. Ez csak részleges megoldást jelenthet. Nagyjából ezek az ajánlások szerepelnek a számbevőszéki jelentésben, van kérdésük, szívesen válaszolok. Köszönjük a számbevőszék részéről az elhangzottakat. Májte Fernández következik. Köszönöm szépen, kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek a mai napon, és a bizottság álláspontját ismertethetem az Európai Unióban az áfa csalás témakörében. Szeretnék beszélni a vonatkozó Európai Bizottsági kezdeményezésekről, hogy hatékonyabbá tegyük a rendszert, és az csalással szemben ellenállóvá tegyük, tehát hogy egy egységes európai áfa térséget hozzunk létre. Ez egy nagyon fontos bevétel az áfa a nemzeti öm, költségvetések szempontjából, de az EU saját forrásai között is szerepel. 2016-ban a 28-ak áfa bevétele egy, tehát 1000 ö, 114 ö, milliárd volt. Évente gyakorlatilagban a gyakorlatban az áfa egy nagy része elveszik mégiscsak a csalás miatt. A statisztikák miatt azt mondják, hogy 2015-ben ez a hiány 151 millió eurót tett ki, milliárd eurót tett ki ami gyakorlatilag 12%-át teszi ki a teljes várt áfa bevételeknek. Az áfa kiesés nem csak a csalás miatt van, hanem például a rossz kalkulációk, vagy akár tönkrement cégek, vagy csőd, csőd miatt. Gyakorlatilag mégiscsak 50 milliárdot úgy gondolunk, hogy évente konkrétan az áfacsalás tesz ki. Ez egy óriási pénz, és ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos egy hatékony pénzmosás ellenes megközelítésre van szükség, hasonlóképpen a Panama ügyek vagy akták felderítéséhez. Az elkereskedelem áfa családsaival kapcsolatban kiderült az, hogy nagyon sok a joghézag, és a jelenlegi rendszerben, ez egy e- Egyesült Királyságbeli jelentésből derült ki, itt tulajdonképpen 1 milliárd és másfél milliárd font sterling közöttire tehető az Egyesült Királyságban egyedül az áfa csalás. Milyen kezdeményezésekkel is él az Európai Bizottság ezen a területen? Nos, hát először is nagyon komolyan vesszük az áfa csalás ügyét. Juncker úr egy sokkal jobb és kiszámítható belső piacot szeretnek kialakítani, ez volt az ő egyik prioritása. Mindenkinek igazságosan be kell fizetnie a ráeső adót. A tagállamoknak megfelelő áfa törvényeket kell vétrehajtania, voltak ugye áfa elkerülési ügyek, erre a Paradise Papers ügy világított rá, de aztán Például a repülőgépek tekintetében voltak közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos vizsgálatok néhány tagállammal kapcsolatban. Végül pedig az ECOFIN, ahogyan Matthius úr is utalt rá az elmúlt héten, tehát június 22-én megállapodott egy általános megközelítésről az adóhatóságok vonatkozólag, amely révén jobban behajthatóvá válnak az elmaradt áfa bevételek. Közös kockázatelemzésekre van szükség a tagállamok között, és együtt kell fellépni a szervezett csalás ellen. Az új javaslatnak köszönhetően az OLAF, az Europol, a vámhivatalok között is egy több, tehát egy multidisziplináris megközelítésben kíván fellépni, és ehhez nagyon fontos az információ csere. Ez a fájl jelenleg a parlamentnél tart, Véleményezni fogja az EKON szakbizottság a parlamentben, és már ki is adta egyébként a, ennek a hónapnak a során az EKON szakbizottság ezt a véleményt, úgyhogy a végleges formát várjuk. Harmadsorban pedig tudnunk kell azt is, hogy a kapacitások fellépése ellenére a jogharmonizációra van szükség, mert a rendszer nagyon sok kiskaput tesz lehetővé. A itt főként a business-to-business business unión belüli tranzakciókkal kapcsolatban kell odafigyelnünk. Ugye itt mindig a beszállító beszedi az áfát, és ugye itt határon átnyúló módon más országba adják el az adott terméket, akkor ilyenkor van probléma. Csökkenteni lehetne akár, 10, akár 40 milliárd euróval ennek az új kezdeményezésnek köszönhetően az adócsalást, úgyhogy erről az átmeneti áfa rendszerről a végleges rezsimre kellene áttérnünk. Az új szabályokat össze fogjuk kötni, legalábbis az első fázisban, az úgynevezett regisztrált vagy ellenőrzött adófizető fogalmával, amelyet tulajdonképpen a saját országának adóhatósága fog biztosítani. Hogyha az áfa nem kerül be fizetésre, akkor nincs csalás sem, mert csak megbízható a adófizetők kezén futhat mindez át. Az Európai Bizottság 2017. októberében elfogadott egy jogalkotási javaslatot, amely többek között lefekteti a legfontosabb mérföldköveit a végleges rendszernek. Ahogyan utaltam már erre, a, tehát a befizető felelőssége ö, és a az egyablakos rendszer alkalmazása, illetve a, az ország, tehát hogy annak az országnak a szempontjait kell figyelembe venni, ahová az adott árucikket szánják. Az Európai Bizottság egy másik javaslattal is előállt, május 5-én fogadták ezt el. Ez egy olyan irányelvre vonatkozik, amely rend, nagyon részletes technikai intézkedéseket alkalmaz az implementációra vonatkozólag. Mi azt várjuk, hogy a tanács és az Európai Parlament is nagyon gyorsan fognak lépni, hiszen ez egy sürgős ügy, az áfacsalás ügye általában. És végül pedig nagyon fontos a Csalás ellenes harca bizottság számára. Ilyen szempontból az első legfontosabb gondolat a száfára vonatkozó szabályok megvalósítása az adóhatóságok részéről, és a másik pedig az egész áfa rendszer, mint olyan. Az áfa hiányok vonatkozó szabályok önmagában, önmagukban nem elég modernek, és ezeknek kompatibilisnek kell lennie a belső piacra vonatkozó szabályokkal. Köszönöm, hogy meghallgattak, és természetesen várom a vitát. Thank you very much, Mrs. Director, for the... Köszönjük, eh, igazgatóasszony, eh, a bizottsági álláspontot. Most a svéd adóhivatal, illetve az Eurofisk pontja következik. Eh, öné a szó. Thank you. Uh, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt taxa szakbizottsági tagok. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a mai rendezvényre, ahol az áfacsalásról van szó. Szeretném bemutatni, hogy a Eurofisk milyen szerepet játszik az áfacsalás elleni küzdelemben, különösen a az MTIC csalás, azaz az eltűnő kereskedő útján követett csalás feltárásában játszott szerepről szeretnék játszani. Az európai áfa rendszer sérülékeny, az áfacsalás szempontjából az MTIC csalás az Európai Unióban az elmúlt évtizedekben jelentős problémává nőtte ki magát. Az áfacsalás egyre bonyolultabb, mére, egyre bonyolultabb formákat ölt. Nagyon nehéz megbecsülni, hogy az Európai Unióban mekkora veszteség a csalás miatt. Azonban a határokon átnyúló héjacsalás kb. 50 milliárd eurónyi áfa kiesést jelent az Európai Bizottság becslései szerint. Ezért kulcsfontosságú, hogy az áfa csalást megakadályozzuk, feltárjuk, illetve a lehető leggyorsabban fellépjünk ellene. A körhintacsalás általában különböző tagállamokban megtalálható vállalkozások esetében történik meg, ezért nagyon fontos, hogy a különböző adóhatóságok minél szorosabban együttműködjenek egymással. A Eurofisk hálózatot egy Európai Uniós tanácsi határozat hozta létre annak érdekében, hogy erősödjön az adminisztratív együttműködés a tagállamok között a héjacsalás elleni küzdelemmel, főként a körhintacsalás elleni küzdelemre gondolok itt. A Eurofisk egy hálózat, amely lehetővé teszi a gyors célzott információ cserét a 28 tagállam között. Az összes tagállam részt vesz a hálózatban, de választhatnak a tagállamok, hogy mely területen kívánnak részt venni, illetve hogy meddig kívánnak részt venni a hálózat működésében. A tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy aktívan részt vegyenek ennek a hálózat munkájában. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy feltöltenek és letöltenek adatokat a Eurofisk hálózatból, illetve a Eurofisk hálózatba, és visszacsatolást biztosítanak a megkapott információval kapcsolatosan. Minden tagállam legalább egy Euroface kapcsolattartó munkatársa rendelkezik, aki az adócsalás területén szakértelemmel rendelkezik és információ megosztásra jogosult. Feladatai közé tartozik a tapasztalatcsere és a különböző csalásformákkal kapcsolatosan, az elemzéssel, kockázatelemzéssel kapcsolatosan, és minden hiacsalással kapcsolatos releváns információt is megoszthatnak. A Eurofisk kapcsolattartó hivatalnokok vagy tisztségviselők osztják meg az információt e- e- egymással. Minden tagállam kinevez egy olyan kapcsolatartó tisztségviselőt, aki az adott tagállam véleményét képvisel és részt vesz a Eurofisk üléseken. Jelen pillanatban a hálózat a Eurofisk Groupból és a az operatív csoportokból áll. A Eurofisk csoport célja az, hogy a különböző tevékenységi területeket kijelölje, a Eurofisk elnökét a nemzeti kapcsolattartó tisztségviselők közül választják ki. A különböző munkaterületek száma változhat a Eurofiskon belül, jelen pillanatban hat ilyen terület van. Mindegyik ilyen területnek van egy koordinátora, akit a résztvevő kapcsolattartó tisztségviselők köréből választanak ki. Az 1-től 4-es terület 2010-ben jött létre, azzal a célral, hogy konkrét csalási módszereket tárjanak fel, amelyek jelentős áfa kiesést jelentenek az EU-ban. Az egyes számú munkaterület az összes termékre és szolgáltatásra kiterjedő csalásra vonatkozik, a második az új közlekedési módozatokra, beleértve a hajókat, gépjárműveket és a repülőgépeket. Minden adó, mind az adóható, a második a vámterületre vonatkozik, mind a vámhatóságok, mind az adóhatóságok részt vesznek az 1-es, 2-es, 3-as terület munkájában. A 4-es terület egyfajta megfigyelőként működik, és ismereteket gyűjt az új tendenciákról és új fejleményekről a csalásban, illetve a csalás elleni küzdelem technikáival és megközelítéseivel foglalkozik. És van egy ötös és hatos terület, ezek később jöttek létre 2016-ban, illetve 2017-ben. A globalizáció és az új technológiák miatt Folyamatos kihívásokkal szembesülünk a határokon átnyúló kereskedelemhez kapcsolódó héjacsalás ügyében. 2016-ban megszületett a döntés, hogy a határokon átnyúló e-kereskedelemben is megvalósul az információ csere, a kereskedelem e-formája egyre terjed, és egyre nagyobb hatása van a globális gazdaságra. Új kereskedelmi platformok, új fizetési platformok alakulnak ki, ezek újabb kihívásokkal elé állítják az adóhatóságokat. A kockázatok megbecslésében és az új csalási módszerek felderítésében. A héja csalásnak tehát igen súlyos kockázatát tapasztaljuk ezen a területen. A hatos terület 2017-ben jött létre, azzal a célral, hogy elemzéseket végedjen, ez a TNA röviden, és a célja az, hogy támogassa a Eurofisk működését, illetve hatékonyabbá tegye a hálózatot. A TNA automatizálja az információt erít az Eurofisk hálózatban, és vélhetően javítani fogja ezáltal a tagállamok azon képességét, hogy korai figyelmeztetést küldjenek és visszacsatolást biztosítsanak. A minőség, a megbízhatóság és a biztonság is fontos tényezők a megosztott információt illetően, ez, ez is a TNA hatás körébe tartozik. A TNA teljesen operatíven válik 2019 második negyedévét megelőzően. A Eurofisk kétségtelenül hozzájárult ahhoz, hogy csökkenjen az áfa kiesés az EU-ban, annak ellenére, hogy a tagállamok erőfeszítéseket tettek, és az adóhatóságok között szoros nemzetközi együttműködés valósult meg, a probléma sajnos továbbra is súlyos, mert a csalás gyorsan következik be, bonyolult a rendszer és az EU-s piacok egészét érinti. A szervezett csalás emellett károsíthatja a piacok hitelességét és hozzájárulhat a tisztességtelen versenyhez is. Az emissziókereskedelmi rendszert például súlyosan érintette a körint a csalás a 2000-es években 18 hónap leforgása alatt 9 milliós áfa kiesést jelentett, és az egyéb elektro- energetikai piacokat is érintette ez a fajta csalás. A határokon átnyúló csalás nem csak a közösségen belüli tranzakciókat érinti, hanem az Európai Unióba nem EU-s országokból érkező termékeket is érinti, a vámeljárás révén. Ez azt követeli meg, hogy a vámhatóságokkal szorosabbra fűzzük az együttműködést, valamint az EU-n kívüli országokkal is. Annak ellenére, hogy a tagállamok erőfeszítést tettek arra, hogy fellépjenek az hiacsolás ellen, továbbra is nagy a fenyegetettség. Több tagállam ágazatokra szabott eljárásokat vezetett be, főként azokon a területeken, ahol gyakran tapasztalunk áfacsalást. De továbbra sincs jele annak, hogy az áfacsalás révén elszenvedett veszteség csökkenne. A tagállamokban a bizonyos ágazatokban történő fellépés ugyan hatékonynak bizonyult, de sokszor áttevődik a csalás más tagállamokra, illetve más piacokra. Általában az az adóhatóság, amelynek feladata a héja behajtása, jelentős szerepet játszik a hiacsalás elkerülésében. A Eurofisk hálózaton keresztül bizalmas módon történik az információcsere, ahogyan a tanácsi határozat 54-es cikke is lefekteti. Ez szerint az információ cserét a bizalmasság jegyében kell végrehajtani, és a tisztségviselők és megfelelő védelemben kell, hogy részesüljenek. Emellett az is olvasható a szövegben, hogy az információ csere felhasználható, illetve az így szerzett információ felhasználható büntető jogi eljárásokban a tagállamokban. Ugyanakkor a tagállamok között azért mutatkoznak különbségeket tekintetben. A szervezet bűnözés és az, a bűnöző szervezetek fogalom meghatározása több EU-s dokumentumban is előfordul. A körhintacsalás a bűnszervezetek által szervezett bűncselekménynek minősül. A becslések szerint a bűnszervezetek felelnek a héjacsalás igen jelentős részéért. A héjacsalás 80%-a mögött áll a bűnszervezetek 2%-a. Emellett más súlyos bűncselekményekkel és összefüggnek sokszor ezek a csalások, ilyenek a terrorizmus, a terrorizmus finanszírozás és mások. A konklúzió tehát az, hogyha az összes ügynökséget és hálózatot összekapcsoljuk egymással, a nemzetállamok és a, az Európai Unió szintjén, akkor az lehetőséget biztosít arra, hogy hatékonyabban lépjünk fel a a körhintacsalással szemben az Európai Unióban, is minimalizáljuk a veszteséget. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Köszönjük a Eurofisk elnökének. Most a következő előadó következik. Mi? I... Richard Murphy. Köszönöm, hogy meghívtak engem. Én a Horizont 2020 egyik projektje az Illicit Financial Flaws COFERS eh, rövidítésű projekt keretében vizsgáltam és kutattam a vatot makrogazdasági szinten. Én így nem kell beszélnem azokról a dolgokról, amelyekről az előző előadó beszélt. kicsit megváltoztatom az előadásomat, mert ezek közül néhány nyal már foglalkoztak. Miért nem tudtuk eddig megállítani? Ugye ez a kérdés. Nos, azért, mert még az áfa szabályok nem változtak meg. A célország elvre való átállás az szerintem nagyon hasznos lesz. A 40 milliárdos hiányra vonatkozó becslés szerintem az reális lehet, tehát az elveszett pénz nagy része így visszanyerhető. A saját becsléseim szerint 125 milliárd az EU teljes vesztesége, vagy akár 135 milliárd is lehet, hogyha máshogy becsüljük meg a szürke zónát, de még hogyha eh, a nemzetközi aspektust eh, megoldjuk, és akkor is marad egy komoly adóhiány. Egyébként Nagy-Britanniában állnak rendelkezésre a legjobb adatok, viszont a szürke gazdaság aránya az egyik legkisebb Európában. 65%-a az adóhiánynak az árnyékgazdaságra vezethető vissza. 10% távkereskedelem, 10% hiba, 13% rossz hitel vagy adósság, és csak 4%-a a vezethető vissza bűn, bűncselekményekre, és csak egy százalék eh, szándékos adóelkerülés. Eh, az adó szakértők, és én is ilyen vagyok, eh, úgy tűnik nem nagyon vesznek részt ilyen bűnös, bűnös tevékenységekbe, és ennek én is örülök. Tehát az első tanulság az az, hogy az adó befizetés elkerülése nagy részt az országon belül történik. Jó lenne, hogyha ugyanannyit foglalkoznánk áfával is, mint egy sor más adóval is. Megnéztük a nemzetközi dimenzióját ennek a kérdésnek, de látjuk azt is, hogy az országon belüli, és egyébként eddig alábecsült adóelkerülés vagy adócsalás, az szintén fontos. Sajnos csalódást okozó, hogy a tagállamok közül csak 14 végeztet alapos becslést az adóhiányra vonatkozóan, és ezek nagy része is csak az áfára koncentrál, és valójában felülről próbálja levetíteni az adatokat. Én egyébként az áfánál úgy gondolom, hogy ez így van, e, viszont úgy gondolom, hogy az összes adóhiányt így kell e, összeállítani. A probléma az, hogy van egy e, bizottsági becslés az áfa hiányra vonatkozóan, hogyha a tagállamok ténylegesen otthon nem foglalkoznak eléggé ezzel a problémával, és a saját gazdaságukon belül nem kezelik ezt a problémát, akkor én nehezen tudom elképzelni, hogy EU szinten, vagy ezeknek az országoknak eh, bármilyen szinten létezhetne megfelelő stratégiája. Érdemes lenne jogszabályban előírni, hogy ne csak az áfa eh, elmaradást, hanem az összes adó elmaradást is eh, megfelelőben kezeljék a tagállamok. Az áfa kiesése az az egy forgalomhoz kötődő adó, különösen a belső gazdaságra jellemző. Eh, én egyébként elég jól vagyok a számokkal, hogyha Nyilvánvaló, nem működnek, a forgalmi adatok nem, nem, nem helyesek, akkor az összes többi ebből levezethető adó is csökken. Tehát ha az áfánál hagyjuk ezt a veszteséget, akkor ez a veszteség tovább gyűrűzik személyi jövedelemadóba és társasági adóba is. Tehát érdemes lenne ezt az adóhiányt komolyan venni, sajnálatos módon ezt nem látom, és szerintem ez a legsúlyosabb probléma én szeretném még egyszer aláhúzni azt, hogy az adóhatóság nem tud mit kezdeni az adatokkal, hogyha nincsenek meg a megfelelő erőforrásai, hogy fellépjen a feltárt problémákkal kapcsolatban. Tehát ha az adóhatóság nem kap megfelelő erőforrást, nem fog működni a dolog. Nekik is eh, sajnos költségközpontnak látják, és nem pedig bevételi központnak az adóhatóságokat számos európai országba. Ezt a logikát nem is értem. Én vállalkozóként és könyvelőként, könyvelési szakértőként én szeretem a pénzforrást, sajnálatos módon az állami szinten nem működik, és ez megdöbbentő, ezt a hozzáállást meg kell változtatni. Hogyha a belső gazdaságra jobban koncentrálni akarunk, akkor van néhány teendő, amivel lehet kezdeni. Az első a portugál modell, ahol minden egyes eh, eladást eh, elektronikusan jeleznek az adóhatóságnak, be vannak kötve a pénztárgépek. Ez az online eh, adóbevallás mellett egy nagyon fontos eszköz. Emellett a forgalom jelentése is rendkívül fontos az is egy jó megoldás lehet, hogyha eh, gyakorlatilag eh, lottószelvényként működhetne a minden egyes blokk, amit a, kapnak a vevők. Ez egy olyan ötlet, amivel érdemes lenne foglalkozni. És ennél is fontosabb az az, hogy a hiányzó kereskedő csalás az a hazai forgalomban is jelentkezik, a hazai gazdaságban is. Itt nem csak arról van szó, hogy ezek teljesen hiányoznak ezek a kereskedők, és a teljes forgalmuk hiányzik az adóbevételből. Nagy-Britanniában évi 400 ezer cég nem adja be az elvárt a jogszabályban előírt adóbevallásait, e, és egyébként nem lehet tudni róluk azt sem, hogy kik a tényleges tulajdonosaik. Tehát például Nagy-Britannia adórendszerében ott van ez a hatalmas fekete lyuk, 10%-a az összes cégeknek soha nem adnak le adóbevallást, ezeknek a fele az egész létezésük során nem fog beadni egyetlen egy adóbevallást sem, kereskedni fognak, működni fognak, viszont adózni nem fognak. Van 5 millió önfog foglalkoztató Nagy-Britanniában, az ő bevallott jövedelmük jóval alacsonyabb, mint a brit átlag. Itt nyilvánvalóan megint egy eh, adó elrejtés vagy bevétel elrejtés történik. Eh, érdemes lenne rábírni ezeket az embereket a pontosabb adóbevallások eh, nyújtására. Itt a pontosabb adatcsere az, ami segíthet. Én az automatikus információ cseréjét már régen kívánatosnak tartom, például az adóparadicsomokkal kapcsolatban is. Sajnálatos módon, amit elvárunk tőlük, azt a saját gazdaságunkban sem tesszük meg. A Barclays Bank a Kajmán szigeteken kell, hogy jelentsen a brit hatóságok felé, hogyha egy brit rezidens ügyfele van. Amennyiben azonban ennek az ügyfélnek Londonban van egy cége, akkor ezt nem kell megtennie, ami egészen abszurd. Ezt a rendszert, ami már létezik, és aminek az infrastruktúráját kialakították, át kell emelni a hazai környezetbe is, és ki kell terjeszteni az összes hazai bankszámlára, ahol nem megmagyarázható pénzforgalom történik, és ki kell terjeszteni az összes internetes kereskedelmi platformokra is, beleértve a kifizetési platformokat is. Hogyha ezt megtesszük, akkor az emberek látják, hogy a lebukás veszélye nő a kutatói, amerikai kutatási adatok azt mutatják, hogy ha az emberek úgy vélik, hogy a lebukás veszélye az nagyon csekély, akkor 50-60 százalék fogja csak bevallani a jövedelem forrását. Nem, hogy a mennyiségét, hanem a forrását is. Hogyha úgy gondolják, hogy az adóhatóság tudomást szerez erről a jövedelemről egyébként is, akkor 90%-ra nő a bevallási hajlandóság. Tehát az automatikus információ csere a belső gazdaságban, a nemzeti gazdaságon belül egy komoly előrelépés lenne. A bankoktól megszerezhetőek ezek az adatok. Sajnálatos módon Nagy-Britanniában a cégek bármit eh, be nyújthatnak és eh, megúszhatják tehát a bankokat kellene rábírni arra, hogy ezeket az adatokat közöljék, az adóhatóságnak pedig megfelelő erőforrásokra van szükségük ahhoz, hogy feldolgozzák ezeket az adatokat. Így felkutatható lenne a Missing Trader, e, és ezzel egyébként megvédenénk azokat a tisztességes vállalkozásokat is, amelyek tisztességesen adóznak, és akiknek a védelme ennek a folyamatnak az egyik fő célja kell, hogy legyen. Köszönöm Murphy úrnak, és köszönöm az összes többi szakértőnknek is ezt a az előzetes eszmecserét, illetve előadásokat. Most 5 perces időbeosztásban adok szót a képviselőknek, egy percben tehetik fel a kérdést, 4 perc áll rendelkezésre a válaszadásra. Ha marad idő az 5 percen belül, akkor lehet visszakérdezni. Tehát először is Niedermayer kollega kap szót. Köszönöm szépen, és köszönöm a kedves kollégáknak, hogy eljöttek. Ez egy nagyon érdekes téma, az adózás, és ahogy már délelőtt is beszéltünk róla, ez bizony kapcsolódik a bűnözői tevékenységekhez is. Nekem úgy tűnik, és ezt talán meg is erősítette a vita, hogy az Európai Unión belüli kereskedelem nagy mértékben hozzájárul ehhez, és hogy vajon hogyan lehetne a száfa rendszert megreformálni, vagy leváltani, hogy egy tényleg hatékony rendszert tudjunk létrehozni, amelyben az áfa hiány nem ilyen óriási. Kedves biztos, miért, mivel magyarázza ön azt, hogy miért ennyire nagy az ellenállás a tagállamokban a végső, tehát a végleges áfa rezsim létrehozásával kapcsolatban, és vajon miért nincsen a tagállamok és az adóhivatalok között bizalom. Pedig erre szükség lenne. Köszönöm. Ki akar erre válaszolni? Esetleg a számvevőszék? Jó? Márten szúr. Igen, hát itt ugye a kereskedelmi rendszerről beszélt ön. Én nem akarom legkicsinyelni ezeket a problémákat. A jelenlegi keretekben az adatcsere elektronikus módon nem, tehát hogy az elektronikus adatcsere nélkül nem elég hatékony az adatcsere, és ezáltal az eredmények sem kielégítőek. Önnek valóban nagyon fontos az, hogy a VAS rendszerben főként az importból származó adatok szerepeljenek. Ez gyakorlatilag olyan, mint egy olyan rendszer, amelyben a felelősség az tulajdonképpen ugye a végső felhasználónál van. Ez azt hiszem, hogy sokkal könnyebb meg, tehát ezt a fajta megközelítést megvalósítani sokkal könnyebb, hogyha a végfelhasználók irányából közelítjük meg az áfa kérdését. A tagállami adóhivatalok beszedik az adót, és utána azt egy másik országba átutalják, ez nem lesz könnyen elfogadható senki számára. És akkor azok az országok, amelyek tulajdonképpen be kellene szedjék ezt az áfát, nem kapják meg. Itt nagy politikai nehézségek vannak. Én azt gondolom, hogy egy ilyen végcél az nehezen megvalósítható. A másik oldalon vannak sokkal egyszerűbb rendszerek is, vagy megoldások. Az egész vám és áfa átutalások kérdését meg lehet máshogy is oldani, Én ezt szerettem volna elmondani. Sose gondoltam azt, hogy ez egyszerű lesz. Franciaországban például ö, átadják mondjuk egy másik ország számára az áfa bevételeket, hát ez nem egy túl könnyen elérhető cél. Szerintem a jelenlegi rendszer, de különösen a rendszer erősítése és a nyomozás, illetve az implementáció valószínűleg sokkal hatékonyabban le tudná csökkenteni az áfacsalási eseteket. Köszönöm szépen! Igen, ezen el kell gondolkodni. Murphy úr, vagy Murphy úr szeretne hozzászólni. A az első részével kapcsolatban nincsen megfelelő a válasz erre a kérdésre. A második kérdés második felével kapcsolatban viszont itt a politikai akarat a kulcs szó. Nem olyan régen írtam egy könyvet az adókérdésekről. Az adózás öröme címmel, hát nem mindenki értette itt a humort ebben, de alapvetően itt a politikusoknak a felelőssége az, hogy a gazdaságot irányítsák, átformálják. Tehát a politikusoknak arra kellene felhasználni a beszedett adókat, hogy a politikai célokat megvalósítsák. De sajnos a politikusok nagy része még most is inkább úgy, lá, úgy tekint az adóbevételekre, mint valami elvet pénzre, és nem pedig az államjogos tulajdonosára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a politikusok nem fogják azt mondani, hogy ez egy nagyon jó eszköz a szociális problémák megoldására. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottsághoz intézett kérdése szeretnék választ adni a definitív rendszer alapköveire gondolva. Ezeket a múlt év októberében terjesztette elő a bizottság, és az első reakciók a tagállamok, tehát a, a tanácsban az volt, hogy itt csak hogyha elvi kérdésekben kell megállapodni, a részletek ismerete nélkül ez nagyon nehéz lesz, és ezért az Európai Bizottság tovább ment nagyon gyorsan, hogy egy részletesebb javaslattal álljon elő, amely az implementáció összes részletét tartalmaz. Ez március 25, vagy május 25-én került beterjesztésre, és most már ténylegesen megkezdődhetnek a tárgyalások, a viták. A tagállamok közötti bizalmatlanság, erre Niedermayer képviselő is felhívta a figyelmet de mások is, ezt itt konkrétan az egyablakos rendszerre nézve tudjuk megvizsgálni. Már vannak egyébként ilyen rendszerek most is, és ami az információkat illeti, a tagállamok mindig is azt mondják, hogy tetszik nekik ez a rendszer. Mert végre megkapnak olyan bevételeket is, amelyeket korábban nem kaptak meg. A tanács egyébként megállapodott már az elkereskedelemre vonatkozó csomagról is, amely tulajdonképpen az egyablakos rendszer kiterjesztését jelenteni a teljes elkereskedelmi szektorra. Ilyen szempontból is tudjuk azt, hogy nagyon fontos az adóhivatalok közötti együttműködés, a bizalomépítése, és talán az egyik intézkedés, ami ehhez hozzájárulhat, az a közös auditok megszervezése. Például az ECOFIN-ban múlt héten pénteken meg tudtunk állapodni arról, hogy közös auditokat fogunk szervezni, akkor, hogyha valamilyen problémát talál valamelyik adóhatóság. Ezek nagyon fontosak. És ezen kívül az Európai Bizottság is megkezdte a tagállami adóhatóságokkal való együttműködést, az adóhivatalok vezetőivel való találkozókat Tesszalonikiben, Görögországban találkoztunk ebben a körben, tehát az adóhivatalok vezetői együtt megpróbáltuk megvizsgálni, hogy melyek azok a közös kérdések, amelyek problémásak lehetnek. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy jó kiindulási pont a bizalomépítés szempontjából, és erre tényleg szükség van. El kell tudni fogadni egy igazi európai eh, egységes áfa térséget. Köszönöm. Köszönöm. Árnyék jelentéstevő következik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a panel eh, szakértőinek a hozzájárulását. Van egy kérdésem a bizottsági eh, áfa kezdeményezéshez. Ez egy új jogi eszköz, amely a biztosított vagy ellenőrzött adózó személyeket tartalmazná. Mit gondol a panel a CPP rendszerről? Ez vajon hozzájárulhat-e a, általában az adócsalás és konkrétan az áfacsalás elkerüléséhez? És másodszorban pedig, miután a tagállamok nem igazán jeleskednek ezen a területen, vajon önök látnak-e kockázatot abban, hogyha ö, nem valósítjuk meg, nem implementáljuk ezt a rendszert, akkor nőhet-e tovább az adócsalás? Murphy úr egy sikeres modell ön szerint a digitális regisztrációhoz köthető-e vagy sem, és ez egyáltalán megvalósítható-e? Számomra ez kérdéseket vet fel. Elképzelhető, hogy ezt más adózási területeken is fel lehetne használni, például a részvények vagy az osztalékok kifizetésénél, ahol Németországban és Dániában is 700 millió eurót csaltak el ilyen módon. Thank you. Köszönjük szépen. Az első kérdéssel kapcsolatosan ki szeretne hozzászólni? Ki szeretne válaszolni, vagy kezdjük a másodikkal, Murphy úr? Ha gondolja, akkor nagyon szívesen válaszolok most a második kérdésre, de röviden reflektálok azért az elsőre is. Tetszik nekem a CTP modell, de azért Nyilván ilyenkor a státuszát bizonyítania kell az illetőnek, és ez egy belépési akadályt képezhet, problémát okozhat. A kormányoknak esetleg meg kell vizsgálniuk a módját annak, hogy hogyan lehet támogatást nyújtani a növekvő vállalkozásoknak, amelyek a belépéskor nehézséget, nehézségbe ütközhetnek. Ami a digitális kérdést illeti, azt hiszem ez kulcsfontosságú, hogy blockchain-t alkalmaznak, vagy más fajta technológiát, az szerintem nem olyan fontos. A lényeg inkább máshol rejlik. A lényeg az, hogy az embereket felvilágosítsuk arról, hogy az információ áramlik. Ez inkább a viselkedést érinti, mint a konkrét részletkérdéseket. Fontos lenne, utána nézni, hogy a banki adatok például a vállalkozás által ö, ismertetett adatok egybevágnak-e. Nyilvánvalóan soha nem lesz tökéletes az egy, egybevág, nem lesznek tökéletesen egybevágóak, mert mindig van egy bizonyos hiba arány, hiszen ez az egész jelentős változókkal is összefügg, de az a tény, hogy valaki esetleg tudja, hogy ez a követelmény létezik, az rájuk hárítja a felelősséget a könyvelés javítását illetőleg, és szerintem ez kulcsfontosságú. Ez egyébként a könyvelőket és másokat, akik segítik a vállalkozásokat, jelentősen jobb helyzetbe hozná, hiszen hogyha valaki nem tartja be a szabályokat, akkor előbb-utóbb erre valaki fényt derít, általában ennek megfelelően nyújtottam tanácsot az ügyfeleimnek is könyvelőként. Jelen pillanatban a legtöbb tagállamban az áfa ellenőrzések mértékben csökkennek, és ez nagyon káros hatással bír. A digitális technológiáknak tehát digitális technológiákban nagy lehetőségek rejlenek, de ezeket konkrét kézzelfogható intézkedésekkel kell kiegészíteni. Hogyha a bejelentett tevékenység és a banki tevékenység között hatalmas a különbség, akkor ez kockázatot jelent. Nem jelent többet kockázatnál, de a kockázat mut- mutatókat is egyre komolyabban kell venni. Az országonkénti jelentéstétel is egy kockázat jelző, ez egy másik, amelyről most szó van, ezekre mindenképpen szükségünk van, hiszen a nemzetközi szereplőket csak így lehet megfelelően ellenőrizni, úgyhogy szerintem ez egy működőképes dolog. Köszönjük, Európai Bizottság. Köszönöm, hogyha a CTP-ről senki más nem szeretne szólni, akkor én megteszem. A bizottsági javaslatot illetően már említette néhány elemet, a CTP összefüggésében. Az egyik kulcsfontosságú eleme a megbízhatóság lesz, egyetlen egy kivétel van, amikor a maga az ügyfél egy CTP, ebben az esetben egy megbízható adófizetőről van szó, akit a saját adóhatósága elismert megbízható adófizetőként, és ezért nem áll fenn a csalás kockázata, mert a CTP a vonatkozó országban megfizeti a hozzáadott értékadót. Ezt az új koncepciót beépítettük az ÁFA keretbe annak érdekében, hogy elmozduljunk a célország elv felé. A CTP alkalmazása véleményünk szerint javíthatja a csalás elleni küzdelmet, ugyanis az ügyfél fogja megfizetni az áfát végeredményben, hogyha ez nem kerül be a javaslatba, akkor az kockázatot jelenthet. Egy átállásról van szó a teljes átfogó rezsim felé, most a tagállamok és a parlamenten van a, tagállamokon és a parlamenten van a sor, hogy megfontolják, szükség van-e egy átmeneti időszakra, amikor CTP-kkel operálunk, vagy a, elmozdulhatunk célország elfelé. Voltak olyan adatok, amelyek arra utaltak, hogy a CTP-k alkalmazása egy köztes időszakban célra vezető lenne. Jelen pillanatban az Európai Parlamenten és a tagállamokon eldönteni, hogy melyik módszert tekintenék a leghasznosabbnak. Néppártom Vandenkendelára. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm a meghívottakat, és köszönöm nekik az előadásokat. Sajnálom, hogy a prezentációk egy részén nem tudtam jelen lenni, egy másik szakbizottsági ülés sem kellett részt vennem, de elolvastam a beküldött anyagokat, és a következőket szeretném kérdezni. Belgiumban egy vállalkozás évente 27 ezer eurót fizet azért, hogy be tudja tartani a bonyolult áfa szabályokat. A 40, több mint 40 százalék az áfa megfelelési költségeknek felel meg, például könyvelési költségek, információk a különböző tagállami áfa rendszerekről és így tovább. Ez megnöve, megnövekedett költségekhez vezet a KKV-k esetében is. A KKV szabályozáson dolgozom jelenleg, ezeket a bonyolult áfa szabályokat nagyon költséges a kkv számára szemben, például a multinacionális cégekkel, amelyek számára ez nem jelent akkora nagy költséget. Egy kevesebb mint 20 munkavállalót foglalkoztató a kevesebb mint 20 vállalkozá, munkavállalót foglalkoztató vállalkozások állják az áfa 20%-át. Hatalmasak tehát a költségek a kis és középméretű vállalkozások számára, az ő esetükben hatalmasak a terhek. Persze arra is oda kell figyelni, hogy az áfa zűrzavar ne okozza a kkv vesztét. Hogyan látják önök az áfa rendszert? Szükség van-e több kontrollra az állam részéről, vagy egyszerűsíteni kellene inkább a szabályokat? Fabregas Fernándeznek mondom, nemzetállami, tagállami szinten újabb és újabb kísérletek zajlanak arra vonatkozólag, hogy fellépjenek a szabályok megszegésében szemben, real-time transaction reporting és hasonló módszerek, de ezek is mind költségekkel járnak és bonyolultak. Szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság miben látja a megoldást, hogyan lehet ezzel a komplexitással szemben fellépni és van-e valamiféle holisztikus megközelítés, hiszen rengeteg tényezőt kell egy időben szem előtt tartani. Köszönjük! Metens, Múr. Az Európai Unió áfa, uniós áfaszabályok harmonizációja mindenképpen hasznos lenne. Hogyha átállunk arra a rendszerre, ahol minden entitás a, származás, a célország áfa rendszerének kell, hogy megfeleljen. Tekintettel arra, hogy a tagállamokban nagyon különböző áfa rendszerek vannak érvényben, ez azt hiszem jelentős költségeket róna a vállalkozásokra. Egy bizonyos szintű harmonizáció mindenképpen kívánatos lenne, és hozzájárulna ahhoz, hogy csökkenjen a csalás lehetősége. Tudom, hogy volt egy projekt, amelyel a, az áfa adóvisszatérítéseket akarták harmonizálni, de végül nem sikerült megállapodásra jutniuk a tagállamoknak. Hogyha egy ilyen triviális kérdésben, mint az áfa visszaigénylés kérdésében nem tudnak megállapodni a tagállamok, hát akkor hogyan gondolhatjuk azt, hogy egy ambiciózusabb projektben majd sikeresebbek lesznek a tagállamok? Az viszont biztos, hogy az ÁFA rendszerek harmonizációja nagyon nagy előrelépést jelenteni, ez egészen biztos. Erre lenne valójában szükség, és itt abba is hagyom, be is fejezem. Murphy úr? nem akarunk most becslésekbe bocsátkozni, hogy hányszor foglalkoztam én áfa visszatérítéssel az ügyfeleim nevében, de szerintem túlbecsüljük a költségeket, mert az áfával kapcsolatos dokumentumokat a könyvvizsgálati célokból egyébként is be kell nyújtani, ezért ezek nem szükségszerűen kifejezetten az áfa szempontjából szükségesek. Úgy gondolom egyébként, hogy hibák történhetnek, és úgy gondolom a KKV-k számára egyszerűbb rendszerek létrehozása előnyös lehetne, de az Egyesült Királyságban azt látjuk, hogy ezeket az egyszerűsített rendszereket kihasználják, visszaélnek velük csalások céljából, és ezek szépen lassan eltűnőben is vannak. Azt láthatjuk tehát, hogy ezek a rendszerek visszaéléseknek adnak lehetőséget. Úgy gondolom, hogy bizonyos tagállamokban a hibákkal kapcsolatosan automatikusan szankcionálnak, ami nagyon kontraproduktív. Sokszor KKV-k nem, a KKV-k nem tudnak időben megfelelni bizonyos szabályoknak, még sincs, mégsem gyakorolnak a hatóságok toleranciát ezen esetekben. Ezek igazságtalan eljárások, és úgy gondolom, hogy ezt a kérdést külön kell választani a csalás kérdésétől, mert egészen másról van szó. Az egyik a terhekről szól, és jelentős félelmeket kelt a kis vállalkozások körében, mert tényleg szenvednek ettől. Egyszerűsíteni kell a rendszert? Igen. Mindenképpen szükség van erre, de nem igazán ösztönözném az országokat, hogy menjenek ugyanabba az irányba, amerre az Egyesült Királyság ment, amíg az, egyes, amíg az EU-s tagjai vagyunk, persze mert ez is újabb problémákkal jár. Rengeteg vállalkozás az áfa regisztrációs küszöb alatti forgalomról számol be, és hát véletlenül nem mindegyik teljesen becsületesen teszi ezt, és aztán, ha valaki meghaladja ezt a küszöböt, akkor a saját növekedésének a gát, gátjává válik. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez sem a megfelelő irány. Köszönjük szépen, az Európai Bizottság következik. Köszönöm szépen, ami a KKV-kra háruló költségeket illeti. Jelen pillanatban zajlanak a tárgyalások egy javaslatról itt a parlamentben és a tanácsban, szerint egyszerűsödnének a KKV-k számára az áfa szabályok, általában véve, és ezáltal könnyebbé válna számukra a jelenlét a belső piacon az összes releváns tagállamban. Mi a bizottság részéről olyan javaslatokat készítettünk, amelyek a szabályok egyszerűsítésére vonatkoznak. Ami a tagállami költségeket illeti, igaz, hogy a különböző tagállamokban nagyon különböző rendszerek vannak érvényben. Ez további költségeket jelenthet, és ahogy a Murphy úr is mondta, ez néha segít a tagállamoknak abban, hogy más kötelezettségeiknek is eleget tegyenek. Néhány tagállamban az a tendencia rajzolódik ki, elsősorban Olaszország, Spanyolország és Portugáliáról van szó, Hollandiát is felsorol, ide sorolhatjuk. Van tehát egy tendencia, miszerint az adóhatóságok szolgáltatást nyújtanak az adófizetőknek, legyen szó az információs technológiai rendszereken keresztül támogatásról, vagy esetleg alkalmazhatják a mesterséges intelligenciát is az adófizetők támogatásában. Egyre több adóhatóság tehát, úgy látom, megértette, hogy kommunikálni kell az adófizetőkkel, nem csak azért, hogy be tudják hajtani az adót, ami ugye az adóhatóságok elsődleges célja, hanem abban is segítséget nyújthatnak, hogy meg tudjanak felelni az adófizetők a szabályoknak. A nemzeti közigazgatásokban tehát ezt látjuk. Amikor mi az Európai Bizottság részéről áfával kapcsolatos javaslatokkal állunk elő, ezek az áfára vonatkoznak ugyan, de aztán a tagállamok szintjén az áfa több adó nem egyike csupán, és többféle adószabálynak is meg kell felelniük a vállalkozásoknak. Mi tehát, akik csak áfával foglalkozunk az EB-n belül, nem tudjuk a az egész környezetet szabályozni, vagy az egészre javaslatot tenni, de ahogyan elhangzott, valóban volt egy teljes körű harmonizációs kísérlet is, ezt a tagállamok néhány évvel ezelőtt elutasították. Lehet, hogy a jövőben majd lehetőség nyílik ilyesmire újra, legalábbis az adórendszerek egy részének harmonizációja megvalósulhat. Ez segítene az adóhatóságokon is, mm, és ez lehetővé tenné, hogy az adófizetők is könnyebben megfeleljenek a szabályoknak, ami kulcsfontosságú. Köszönjük! SND. Thank you, Chair. Um, ich möchte meine Fragen auf Deutsch. Köszönöm szépen, elnök úr. Németül szeretnék kérdezni. Köszönöm minden előadónak, aki ma itt van. Köszönöm, hogy eljöttek ide, hogy megválaszolják a kérdéseinket. Az első kérdésem mindenkihez szól. Hogyan tudjuk a tagállami adóhatóságok és különösen az OLAF együttműködését javítani? Az olaf folytatott különböző egyeztetéseim során többször is azt hallottam ki az Olaf szavaiból, hogy sokszor a tagállamok nagyon egoisták. A német adóhatóság például azt gondolja, hogy jobb információkkal rendelkezik, és azokat inkább megtartja magának. Az Olafot nem feltétlenül tekintik partnernek a csalás elleni küzdelemben. Olaf Zottir asszonytól kérdezném talán, hogy ha jól tudom, az Olaf nem az Eurofisk hálózat tagja, mit tudna mondani egy esetleges Olaf tagságról. És aztán van, van egy kérdésem Murphy úrhoz is. Köszönöm szépen, hogy elmondta, hogy az adóhatóság nem elsősorban a megszorítások tere kellene, hogy legyen, hanem egy hatóság, amely behajtja az adót, és amelynek megfelelő eszközök kell, hogy legyenek a kezében. Magam, magam is adóellenőr vagyok, ezért pontosan tudom, hogy miről beszél. Az egy, egykori adóhatóságomból járt itt azért egy látogatócsoport, és ők például azt mondták nekem, hogy a reverse charge eljárás Németországban a múltban mindig jó eszköz volt arra, hogy a csalással szemben ágazat specifikusan fellépjenek. Mit gondol ön arról, hogy mi lenne akkor, hogyha ennek az eszköznek a bevetési területét kibővítenénk azért, hogy a csalást hatékonyan le tudjuk küzdeni? Köszönöm. Mrs. Alastitter, please. Thank you. Thank you for your question. As I mentioned in my presentation, all... Köszönöm, elnök úr. Minden eh, e fajta együttműködés eh, javítaná a lehetőségét annak, hogy fellépjünk eh, a csalással szemben. Az Eurofisk jelenleg az adóhatóságok információs csere platformja adócsalások gyanúja esetén. A tagállamok feladata, hogy erőforrásokat biztosítsanak ahhoz, hogy felléphessenek az adóhatóságok az egyes országokban az adócsalás ellen, és az ezzel kapcsolatos információkat megosszák egymással. Az OLAF, az Europol és egyéb egyéb eh, eszközök, csak eh, egyéb intézmények csak egy eh, hálózat részei. A hálózat arra lehet jó, hogy információt cserélünk, ezek a szervezetek azonban nem tagjai ennek a hálózatnak. A fordított adókivetéssel kapcsolatban pedig azt mondom, hogy amely tagországok egyes szektorokban fordított adókivetést bevezettek bizonyos termék vagy szolgáltatás csoportoknál, ott működőnek látszik a rendszer, de a, nem állította le a csalásokat. 13 tagállam vezetett be például mobiltelefonoknál fordított adókivetést, azt gondolná az ember, hogy ezzel véget is ér az adócsalás az ágazatban, de a csaló céget egész egyszerűen át kell telepíteni egy másik tagállamba, mert egy körhintacsalásnál szükség van erre. Valójában a, olyan országokba kell telepíteni az áfa veszteséget, ahol nincs fordított adókivetés. és a láncnak más elemeit lehet azokban az országokban üzemeltetni, ahol van fordított adókivetés. Tehát az fordított adókivetés bevezetése az összes tagállamban, viszont az ez másik kérdés lenne. Murphy úr. Az első kérdéshez nem tudok hozzáférni, mert nem érzem magam illetékesnek. A fordított adókivetés idején, bevezetése idején én még elég fiatal voltam, és akkor is a csalással szemben akartak fellépni. Nagyon sokáig tartott elmagyarázni embereknek, hogy miről szól ez, és mi is ennek az értelme és továbbra is erről van szó, ezért is lehet olyan könnyen kiforgatni ezt a rendszert, ugyanis az összes csalási lehetőség az egy határterületen jelentkezik, ahol a tulajdona változik meg, a tulajdon joga változik meg a szolgáltatásnak, illetve az, a, az árunak. A a határ mindkét oldalán megfelelően jegyezni kell, feljegyezni és, és leírni a, a tényeket, nem csak az áfáról van szó, hanem úgy általában az adó elkerülés elleni fellépésről. Meg kell érteni, hogy a tranzakció mind a két oldalán mi történik. Nyilván akkor, hogyha a tranzakció két oldalán más módszereket alkalmaznak, akkor onnantól kezdve lehet alkalmazni arbitrást, illetve vissza visszaélésekre ad lehetőséget. Ha csak nem vezeti be mindenki a fordított adókivetési rendszert, akkor nem fog működni a dolog. Az áfa kivetése a határon lenne a megfelelő A fordított adókivetés lényege, hogy a pénz ne menjen át a határon. Azt gondolom, hogy azt, azt gondoltuk eredetileg, meg azt mondták nekünk, hogy a fordított adókivetés a ö, megoldás része, és nem pedig a probléma. Ez egy ö, részleges megoldás, ami nem oldotta meg a problémát. Még egy kérdésem van Murphy úrhoz. Jól értettem, hogy Nagy-Britanniában Nincs külső audit a pénzügyi hatóságok részéről? Az így ebben a formában nem igaz, hogy nincs külső audit. Egy nagy cégnél például az adóhatóság az valójában kitelepít oda egy személyt, szinte állandó jelleggel. E, de azok, akik e, CTP-nek szóba jöhetnek, nem valószínű, hogy komoly ellenőrzést kapnak. Az adó elkerülés mértéke egyébként viszonylag kicsi. Nagy cégek nem csalnak egyébként, a nagy cégek inkább elkerülik az adót. A sajnálatosan csökkent az adóhatóság dolgozóinak száma, megfeleződött az utóbbi tíz évben az adóhatósági dolgozók száma, ezért a helyszíni ellenőrzések száma jelentősen csökkent. Annak idején az adóhatóság képes volt arra, hogy minden adószámmal rendelkező céget eh, legalább három évente felkeressen. Most eh, száz évente eh, keresik fel, tehát nem fog eljutni oda az ellenőr, és éppen ezért nem is érdekli őket, mert nincs veszély. Azt gondolom, hogy ezt a veszélyt, ezt a fenyegetést újra meg kell teremteni, mert nagyon hatékonyan, nagyon hatékony formája a csalás elleni fellépésnek. Köszönöm. Az EPP részéről Tom van den Kendelár jelentkezik megint. Elnézést kérek, hogy visszaragadom a mikrofon, de van még egy kérdésem, és ezt is hollandul tenném fel. Olavs Dottir asszonynak az Eurofisk kezdeményezéssel kapcsolatban. Köszönöm, hogy elmagyarázta, hogy hogyan lépnek fel az áfacsalásokkal szemben, de szerintem a probléma az az, hogy önkéntesen vesznek részt a tagállamok. És Egyébként sem világos, hogy melyik tagállam járul ehhez hozzá, melyik pedig nem. El tudnám mondani, hogy mely tagállamok járulnak hozzá legtöbbel és legkevesebbel a munkájukhoz? Illetve érdekelne az is, hogy hogyan lehetne kötelezőbbé tenni ezt a keretet, hogy a tagállamok részt vegyenek, mert azt gondolom, hogy az az áfa csalás elleni küzdelem egy fontos előrelépése lenne és hozzájárulna az Eurofisk munkájához és Olasz Dottir asszony kap szót. Köszönöm a kérdését. Ami a tagállamok részvételét illeti, önkéntesen vesznek részt a hálózatban a tagállamok, de amikor úgy döntenek, hogy részt vesznek egy munkában, onnantól kezdve kötelező az információ csere, mégpedig a megállapodás alapján. a tagállamok részesei a döntésnek, amely döntés meghatározza, hogy milyen információkat kell kicserélni. A hálózathoz való hozzájárulás természetesen attól függ, hogy egyes tagállamokban milyen nagymértékű az adócsalás. 28 tagállamról van szó, a tagállamok között nagyon nagy a különbség a csalások számát illetően. Tehát egy nagy ország sok céggel, sok csaló céggel nyilvánvaló, hogy sokkal több információt fog betáplálni a rendszerbe, mint egy kisebb ország. De fontos az, hogy az összes cégek, az összes ország nemzeti szinten üldözze az adócsalást, és aztán az adatokat betáplálja az rendszerbe. A második kérdése. How to make it mandatory. Hogyan lehet kötelezővé tenni? Ugye az Eurofizben való részvétel egyszerűen nem kötelező, és nem is tudom, hogy hogyan tehetnénk kötelezővé a részvételt a tagállamok számára a hálózatban. Ugyanis alapvetően a tagállamok döntenek ebben. De ha mégis megtehetnénk, hogy kötelezővé tesszük, hatékonyabb lenne a munkájuk? This is a theoretical question. Um... Én ezt, ez egy elég elméleti kérdés. Én nem is hiszem, hogy szükség van rá. Mind a 28 tagállam valójában részt vesz a hálózatban, és majdnem minden tagállam, majdnem minden munkaterületen részt vesz. Tehát önkéntes alapon is a tagállamok nagyon sok erőforrást adnak ennek a hálózatnak, mert azonosítják és megértik a szükségességét annak, hogy összefogjanak a csalás elleni fellépés érdekében. Ugyanis minden tagállamot érintenek az adókiesések, és nem lehet tudni azt sem, hogy mely tagállam lesz az adócsalás következő nagy áldozata. Köszönöm, Anna Gomes alelnök asszony következik. Szeretnék hozzászólni ahhoz, amit Murphy úr mondott Portugáliáról. A digitalizálása a portugál rendszernek hasznos volt, de amikor kis cégekről vagy egyéni vállalkozókról van szó, mondjuk fodrászról, vagy szerelőről, autószerelőről, akkor annak a hatása az adóhatóság erőforrásaira nézve negatív volt, mert kevesebb idő jut a nagy cégekre. A lottót egyébként eltörölték, valójában az csak a német autók eladásáról szólt. A, a rendszer javult vele ennek ellenére. És megváltoztatta az emberek hozzáállását. Megértették, hogy adót kell fizetni. Ami pozitív dolog. A kérdésem a bizottsághoz Tudván tudva, hogy milyen sok dolog forog a kockán, mennyi pénz forog a kockán, ugye saját bevétele az Európai Uniónak, és amikor a következő MFF-ről beszélünk éppen 7 éves költségvetésről, akkor ugye az előző meghallgatáson is elhangzott, hogy az a tény, hogy az áfa héja finanszír, a csalás finanszírozza a szervezett bűnözést és a terrorizmust. Hogyha ez így van, akkor hogy, hogy nem csúcsprioritás ez? Akár a bizottságnál, akár a tagállamoknál. Lépjenek fel a tagállamoknál, hogy csinálják meg a házi feladatukat miért nem tudjuk azt, hogy mely tagállamok blokkolják az ilyen jellegű előrehaladást. Tehát meg tudja mondani nekünk a bizottság, hogy mely tagállamok hátráltatják a munkát, mert szeretnénk pellengére állítani őket. Mindannyiukhoz szól a kérdés a kriptovaluták felhasználására is tekintettel. Ugye kvázi ilyen tőzsdék keletkeztek, illetve kereskedő helyek. Egyes tagállamok megpróbálják magukat kriptovaluta központként eladni. Ennek milyen következményei lesznek önök szerint? Köszönöm. Azt hiszem, hogy a bizottságnak van erre vonatkozó listája. A kérdés inkább úgy fogalmazható meg, hogy vajon megosztják-e velünk ezt a listát, vagy sem. Hát nagyon örülök annak, hogy nem köteleznek rá, hogy ezt a listát megosztam önökkel. Önök is tudják, hogy ez egy fontos kérdés, a bizottság számára is az. Juncker elnök nagyon világosan elmondta, hogy európai szinten szükségünk van arra, hogy egy teljesen világos politikai kezdeményezésünk legyen, főként az áfacsalással kapcsolatban, általában az adócsalás, mindez nagyon fontos az bizottság számára, Moszkoviszi elnök számára különösen az, és nagyon aktívan elutazott nagyon sok tagállamba, nyíltan és nyilvánosan, de a kulisszák mögött is mindent megtett annak érdekében, hogy az adócsalás és általában ugye főként a az áfa csalás tekintetében változzanak a dolgok. Most a tanácson a sor, nekik kell megvitatniuk a javaslatokat, természetesen ez néha miniszteri szintre megy, és ekkor már sokkal nyilvánosabbá válik minden. Vagyis a mi részünkről itt vannak a javaslatok, és valóban mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsük az adóhatóságokat, az adóhivatalok vezetőit, hogy a lehető legjobban ki tudják használni a belső piac rejtette lehetőségeket, de ugyanakkor be tudják szedni a jogos adóbevételeket. Ezen kívül pedig Fontos számunkra az is, hogy fellépjünk azon tagállamokkal szemben, akik nem megfelelőképpen alkalmazzák a, a szabályokat. Ez rendkívül fontos, mert ez néha egyszerűen csak a meglévő szabályok rossz értelmezéséből fakad, vagy egyszerűen nincsen elég forrás arra, hogy megfelelő eljárásokat lefolytassák, és így aztán nem tudják mindig biztosítani a ö, áfacsalás elleni harcot. Három fronton lépünk tehát fel, politikai szinten, nagyon sokat hallhatjuk ezt, másrészt jogalkotási szinten, és végül pedig a jog megvalósítása, a jog alkalmazásának területén. De bocsánat, van még talán egy negyedik is, segítünk a az Eurofisken keresztül a tagállami hatóságoknak, hogy egymással beszéljék meg, és találják meg azokat a problémákat, illetve hogy találják meg a megoldásokat a problémákra, amik nagyon sokszor azonosak. Köszönöm, Murphy úr. Esetleg az első megjegyzésére utalhatnék-e röviden? Jelenleg professzorként az egyetemen adóügyekkel foglalkozom, ezt tanítom, de nagyon elszigetelt vagyok, és a projekt is rendkívül elszigetelt az egész akadémiai világon belül. Nagyon-nagyon nehéz az, hogy bármit publikálni lehessen makrogazdasági szempontból az adózás kérdéséről. Bármiről lehet egészen apró részletekben menő publikációkat megjelentetni, de az én szakterületemen nagyon nehéz, tehát makrogazdasági szempontból nem érdekli az embereket az adózás kérdése. Tehát valójában sajnos ugye engem az a szörnyű korság sújt, hogy engem érdekelnek az adóügyek, ez a feleségem már diagnosztizálta nálam ezt a problémát, de minden esetre a kripto valutákra visszatérve, nagyon fontos megint csak az adatcsere kérdése, mert hogyha a kriptogazdaság gyakorlatban olyan, mint egy adóparadicsom, akkor nagyon átláthatatlan lesz az egész helyzet. Hogyha a kripto valutákkal kapcsolatban nincsen a tranzakciókkal kapcsolatos átláthatóság, akkor bizony nem megvalósítható a jog érvényesítése sem. És ilyen értelemben azt sem lehet elvárni, hogy kifizessék az ilyen, érte, az ilyen tranzakciókkal járó kifizetéseket. Tehát én ezt másként nem látom, hogyha azt akarják, hogy ennyire átláthatatlan legyen az egész rendszer, akkor nekünk a másik oldalról nem szabad megengednünk, hogy utána a jogi utakon keresztül behajthatóvá váljanak ezek az összegek. Valaki más szeretne hozzászólni? Nem. Akkor a jelentéstevőnket, Niedermayer urat szeretném felkérni, hogy tegye meg végső megjegyzéseit, de nem akarja. Hát akkor nagyon szépen köszönöm az összes kedves vendégünknek az információkat és a hozzászólásokat. Nagyon érdekes, nagyon jók voltak ezek. Possible, possible for... És uh, a jövőbe mutató utakat is nagyon szépen ismertették. Még várjanak egy picit. Tehát itt végül is uh, van egy végső rendszer, ami már körvonalazódni látszik, majd meglátjuk, hogy a tanácson belül mi történik vele. Az azonban egészen biztos, hogy óriási pénzekről van szó, nagyon nagy az adó kiesés, vagy az adó csalás, ezért aztán úgy gondoljuk, hogy ez az egyik legfontosabb kérdéskör, és reméljük, hogy egyre nagyobb nyomás lesz a kormányokon, hogy ezekkel a problémákkal foglalkozzanak hatékony módon. Legközelebb szeptemberben találkozunk, és közben lesz még egy missziós útunk Washington DC-be, és ott majd találkozunk a kongresszus tagjaival és a államkincstárral. Tehát ezek lesznek a következő hetekre, hónapokra a terveink. Kérem, hogy mindenki élvezze a nyarat, ugyanakkor azt se felejtsék el, hogy a jövő héten azért még lesz uh, Strasbourgban egy plenáris uh, ülésszakunk, úgyhogy remélem, hogy ott még mindenképpen találkozunk. Még egyszer szeretném megköszönni a szakértőknek, vendégeinknek uh, a fellépését, és lezárom ezzel az ülést. Thank you, you.